Ähm, so, ich bin unterrichtet worden, dass wir jetzt den ersten Punkt. Tájékoztattak róla, hogy a bizottság nélkül nem tárgyalhatjuk meg az első pontot. Itt a közben meg is érkezett a bizottság képviselő. Készen áll? Tessék, a jelentéstevőt kérem. Ejder. Tehát, tájékoztattak az első pontot illetően, hogy a jelentéstevő szeretne hozzászólni. Igaz? Oui. Oui. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non Ah, ah voilà. Donc, il faut donner la parole à monsieur. Először Döpré úrnak kell megadni a szót. Ah, euh, Jó, akkor nem jól tájékoztattak Döpré úr. Ah, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! egy transfert kértek, technikai segítségnyújtás, globalizációs alap. Három oknál fogva is támogatom ezt. Először is az, hogy nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet úgy szavazni egy transferről, hogy nincs meg a jelentés. Tehát meg kell először jelenni annak a jelentésnek, ami lehetővé teszi a transfert de 28-án van a módosítók beterjesztésének a határ, határideje a jelentésre. Akkor ma hogy szavazhatnánk a transferről? Második ok. Mielőtt bemutatnám a jelentést, szeretném tudni, hogy az elmúlt évekre erről milyen elemzés készült. Milyen következtetéseket vontak le ebből? Ezt mind nem tudjuk. Nagy öröm lenne számomra, hogyha ezt megkaphatnám valahogyan. Uh, donc je disais, monsieur le président. Ott tartottam tehát, elnök úr, hogy jó lenne, hogyha mielőtt még befejezném a jelentésemet erről a technikai segítségnyújtásról, a bizottság esetleg megadná nekem azt az elemzést, amit erről készítettek, tehát, hogy a globalizációs alap felhasználása hogyan alakult az előző tervezési periódusban. Ezt, ezt hát én nagyon hálás lennék. Az előbb egy kicsit meglepődtem, de ez mindegy. A transferrel kapcsolatban. Most kell a 2015-ös költségvetésre kérni egy transfert, pedig ezek teljes mértékben technikai üléseknek a költségeit takarják. Ez eh, Szerintem ez így nem indokolt, 2016-ban kéne, hogy megtörténjen. Tehát összefoglalnám, egy, nem tudunk ma transferről szavazni, mert az ezt indokló határozat nincs meg. Kettő, a globalizációs alapról szóló elemzést még nem kaptam meg a bizottságtól, nyilván a bizottság nagy szeretettel ezt elküldeni. Három, lenne egy kérdésem a bizottsághoz arról, hogy hogyan, hogy a 2016-ban megrendezendő üléseket miért a 2015-ös költségvetésből kell finanszírozni? Egyébként tavaly szeptemberben ö, került ez elő, ez az, merült fel az igény, hogy erről ö, a transferről szavazunk, ezt azért idén szeptemberben nem kell elhasználni, de mondjuk júniusban ezt megtehetnénk. Igen. Ez a bizottságnak szólt, a bizottság tud -e erre válaszolni? Sorry, I apologize for the delay. We thought that you were... Elnézést a késésért. Azt hittem, hogy zárt ülés van, úgyhogy ott kint várakoztunk. Monsieur Depré, juste pour confirmer que oui, qu'on peut le, le donner le rapport qu'il a demandé. Dupré úr, meg fogjuk adni ezt az elemzést, ezt a kiértékelést. Ami pedig az ülések finanszírozását illeti, úgy gondoljuk, hogy már most el, úgy gondoltuk, hogy már most el kell kezdeni a, a szervezkedést, de ha gondolják, akkor a kollégám részletesebben beszámol. Igen, köszönöm, elnök úr. Különböző tagállami képvis, tagállamok képviselői is jelen lennének ezeken az üléseken. Tehát ezeket meg kell szervezni, sokszor pályáztatásra is szükség van. Ezért próbálunk időben lépni, hogy tudjunk tervezni, és megerősítem, semmiféle ellenvetés nincs azzal kapcsolatban, hogy egyszerre tárgyaljuk a transferrel a jelentés kérdését. Köszönöm. de Preúr, Remek, remek. Akkor a következő ülésre kéne ezt elhalasztani, és akkor gyorsan túl lennénk rajta. Gut. Gibt es zu dem Vorgang noch Bemerkungen aus? Az eljárással kapcsolatban van ellenvetés. Úgy tűnik nincs. Akkor most az a problémánk, hogy Holmeyer asszonyt meg kell várnunk. Arról tájékoztattak, hogy úton van, de ez egy relatív fogalom. Gut, da wir nicht genau wissen. Rendben. Akkor az a javaslat, mivel nem tudjuk, hogy mikor érkezik meg Holmeier asszony, hogy a két szavazást, ami rá esik, az egyéb bekezdések, illetve az épületpolitika, halasszuk el, amíg megérkezik addigra, és jöjjön a hatos pont, a hármas költségvetési tervezet. Kárdia Zabálasszony. Gracias, presidente. No... Köszönöm szépen, elnök úr. Túlságosan sok mindent már nem tudok elmondani. A hármas módosító költségvetésről az előadásban is elhangzott ez, hogy az egyiknek semmi köze a másikhoz, de azért együtt mutatták be őket. A hármas júniusra nézve a módosítókat június 5-ig lehet benyújtani, 23-án lesz a szavazás, és a plenáris valószínűleg júliusban fogadja majd el ezeket, és ha nem tévedek, ugyanez az ütemterv vonatkozik a négyes módosító költségvetési tervezetre, tehát hogy júliusban fogjuk mind a kettőt elfogadni, ha nem tévesek az információim. A tanács gyorsan, hatékonyan dolgozott és elfogadta a bizottság javaslatát módosítások nélkül, ezért, hogyha semmi nem jön közbe útközben, akkor viszonylag hamar számíthatunk ennek a két módosító költségvetésnek az elfogadásáról. A hármas az előző évre vonatkozik, a négyes pedig a szolidaritási alapra ennek a módosítására, mondja az úr eh, javaslata alapján. Úgy gondolom, hogy nagy eh, filozófiai vitáknak nem ad majd alapot ez a két módosító költségvetés a tanácssal. Bemerkungen? Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Úgy látom, nincsen. Holmeier asszony közben szerencsésen megérkezett. Hogyha egy kicsit kifújta magát, akkor kérem, hogy a 13-14-es melléketeket mutassa be. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Ezekről a transferekről szeretnék szólni. Az egyik a számövőszékre vonatkozik. Az informatikai rendszer összeomlott ebben az intézményben, és teljesen újra kellett drótozni, úgymond. 685 ezer euróba került mindez. Erre volt szükség ahhoz, hogy a számvevő szék infrastruktúrája ismét eh, működjön és modernizált legyen, nagyon sok eh, kényes adatot tartalmaz ez az adatbázis. Hogyha az EU a cégeknek eh, megmondja, hogy hogyan kell eljárniuk, akkor nekünk is napra kész informatikai infrastruktúrával kell rendelkeznünk. 685 ezer euróról beszélünk, tehát ez egy másik fejezetből származik. A 21. fejezetbe vitték át, az informatikai fejezetbe, az állandó és átmeneti munkatársak fizetésének fejezetéből. Aztán a régiók bizottsága a jövőben részben a parlament épületeit használja, és nyilván fizetniük kell a biztonsági őröket. Ezt meg is teszik, és erre 30 8000 euróra van szükségük. A harmadik transfer szintén a régiók bizottsága, már az ECOSZ-okkal kapcsolatban volt erről szó, 215 ezer euró, ami az óvodák megemelkedett működtetési költségeikre vonatkozik, és több mint 600 ezer eurót tesznek ki a költségek, de jelenleg 215 eh, ezerre kevesebb áll a rendelkezésükre, úgyhogy mind a három transfer esetében mi, én azt javaslom, mint jelentés, hogy támogassuk. Köszönöm szépen, van-e ellenvetés, hogy egyben szavazzuk a három transfert meg? Nincs? Neked sincs Ez Nincs. Jó, akkor senki sem ellenzi. Úgy tájékoztattak, hogy elektronikusan kellene szavaznunk erről. Úgyhogy elektronikusan fogunk szavazni. Kérem, szavazzanak. Okay. Ja, dann zählen wir die Isabel so mit. Ah, da ist sie. Okay. Gut. Haben alle abgestimmt? Das scheint so zu sein. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Egy ellenszavazat, egy tartózkodás, elfogadtuk a jelentést. Jó, Artui úr, itt van megint az elnök úr. Nem, bocsánat, még volt az épületpolitika. Hát ma nagyon röviden le tudjuk ezt tudni. Az EU Lisa nagyon kedves munkatársaival most találkoztam, de a jövőben változtatunk az eljáráson, talán az árnyék előadóknak adom át majd a szót, mert a bizottságnak az áttekintése kicsit hiányos. Négy épületről van szó, három új épületről, egyről, ami régi épület, és szanálni kell, de ami az egy főre jutó négyzetmétereket és információs technológiákat illeti, ott még nem tudunk mindent, de hogyha ma úgy döntünk, hogy teszünk még erről egy jelentést, és majd június 8-án szavazunk erről azért, hogy megkapjuk a hiányzó dolgokra a válaszokat, akkor az jobb lenne nekünk. Elnök, <laughs> ezt ez egyetlen nem mozgatja meg a fantáziámat, de Tarant úr szót kért. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit az imént javasolt az előadó, jelentéstevő, de őt is tájékoztatnám arról, sokszor gondot jelent az, hogy két székhely van a parlamentnek, az egyik Brüsszelben, a másik Strasbourgban. És ez az ügynökség, az EU-LISA, szintén két székhelyen rendelkezik, Strasbourgban és Tallinnban. Nem mondanám, hogy ennek van költsége. Amikor Strasbourgban vásárolok egy csomag borod, és most nem reklámozom, ez az 7 euróba kerül Tallinnban, 3,50-be kerül. Úgyhogy szerintem nem, azt is föl kéne, azt is föl kéne azt is be kéne fontolni, hogy van-e értelem annak, hogy egy új épületet Strasbourgban építsünk, amikor fele annyira máshol is lehet. Értem azt, hogy nem európai feltételek mellett kell embereknek dolgoznia, persze, de azt se felejtsük el, hogy mit teszünk, amikor ilyen ügynökséget hozunk létre. Én senkit nem vádolok azzal, hogy azt a döntést hozta, hogy két szék legyen ennek az ügynökségnek. Ennyit szerettem volna mondani. Das kann jetzt eine längere Diskussion geben. Akkor vitázhatnánk erről, de inkább megadom Holmeier asszonynak a szót. Én le tudom rövidíteni, Tarant úrral sajnos egyetértek, de nem mi döntünk, hanem a tagállamok, és akkoriban nem támogatták az elképzeléseinket, mint parlament elképzelés, hogy Észországban legyen e, az ügynökség székhelye, hanem Franciaországot választották, és a francia kollégák is teljes mértékben ellenezték azt, hogy Észtországban legyen az ügynökség, pedig mi kitűnőnek tartottuk volna. Az eu nak nagyon jó hely lett volna ez. De hát mivel Salzburgban már állnak az épületek, akkor úgy döntöttek, hogy legyen két székhelye ennek az ügynökségnek, hiszen az infrastruktúra már megvan, de hát nyilván ez problémás. Tarandúr Sajnálatos módon az ügynökségek székhelyén nem tudunk változtatni a parlament részéről. Az egyetlen, amiről dönteni tudunk, hogy az információs technológia rendben legyen. És muszáj Strasbourgra is terveznünk, sajnos ezt nem tudjuk kikerülni, erről már döntöttek, mi ebben nem tudunk beleszólni. So, ähm, wir haben jetzt eine, ähm, eine prozedurale Frage. Na, akkor van egy eljárásügyi kérdésünk. Az én javaslatom az az lenne, hogy írjunk egy véleményt, ahova bevehetnénk Tarandúrnak a véleményét is, és nyolcadikán hozzunk végleges döntést, akkor szavazunk. Ezzel egyetértetek? szétnézek itt a kollégek között, Töpré úr, Tarand úr, igen, jó, akkor majd nyolcadikán, amikor majd az utolsó adatokat is megkaptam már. Elnök. Nem ellenzem, Debré úrnak megadom a szót, de most tájékoztattak arról, hogy egyszer a határidőt már meghosszabbítottuk, úgyhogy a szabályokat, ha figyelembe veszük, akkor most már nem lenne szabad. Jó, jó, tudom, de előbb hogy mondjam el? A titkárság azt mondta nekem, hogyha nincs ellenvetés, és nincs ellenvetés a bizottság részéről sem, akkor 8-án szavazunk. De hogyha kőkeményen betartatnám a szabályokat, akkor a hosszabbítási határidővel már éltünk, és ma kellene szavazni, de Döpré úr, tessék. Oui. Uh, Köszönöm, elnök úr. Tanad úr kérdésének komoly vetületét én is fölvetném a bizottság felé. Amikor egy másik nagy infrastruktúról beszélünk, az ÖSZIS-ről van szó, annak is két székhelye, székhelye van. Egyrészt Strasbourgban, és van egy másik is, ha jól tudom, Ausztriában. Ez hasonló logikán alapul? Mert ez nem annyira butaság, mint, amenny, mint amilyen butának hangzik. Nem tudom, a bizottságtól kérdezem, hogy hasonló logikával alakult ez így ki? Még egy kérdés. Hogyha tarandó logikáját követjük, akkor előbb-utóbb mindennek Rigában kéne lennie, még az Európai Parlamentben is, parlamentnek is, és akkor mindenki a régió átlagbérét kapná fizetésül. Und jetzt haben wir doch die Diskussion, die ich befürchtet habe. Frau Akkor mégiscsak belementünk be abba a vitába, amit nem akartam. Holmájer asszony. Én egyetértek Döbré úrral. De hát mi Ausztriában a tükör infrastruktúra van, ez szükséges az infrastruktúra kialakításához. Ez nem Strasbourgban van, ez igaz, Ausztriában van, de biztonsági okoknál fogva kell, hogy legyen egy ilyen tükör második színhely, ami Strasbourg feladását illeti, Észországnak kellett, hogy kapjon egy ügynökséget, úgyhogy ez a, hát mi, rossz kompromisszum kötetett, Strasbourg és Észország, de ezt most már el kell fogadnunk, nem tudunk ezen változtatni. Aztán ehhez a szabályhoz mondanék valamit. Ha ma arról döntünk, hogy véleményt alkotunk, akkor szabad halasztanunk. Gut. Also, wir werden da jetzt in keine formale Diskussion. Rendben, formális vita nem lesz. A titkárság ö, sem akarja ezt, mert elrontanák vele az egész délutánunkat. Van-e ellenvetés Holmájer asszony javaslatával, hogy június 8-án döntsünk? Nincs. Van-e formális ellenvetés a bizottság részéről? Ezt majd a bizottság ezeti nem Döpré úr. Kommission bereit sich. Bitte schön. Just, uh, äh, Mr. Chair, to, uh, to see csak egy valami elnök úr, eh, hogy jelezzem, hogy van egy ajánlat, eh, ami határidős volt, eh, ami a szerződéses kötelezettségeket illeti a bizottság és az ügynökségek részéről minden nyitottság megvan és készség, hogy válaszoljunk a konkrét kérdésekre, Ezért szerettem volna felhívni a figyelmüket a késedelemhez kapcsolódó gyakorlati vonatkozásokra, úgyhogy kérem a szakbizottságot, hogy valamilyen pozitív véleményt fejezzen ki, akár írásban választadva a kérdésekre, ez is egy lehetőség volna. Ja, ez egy nagyon érdekes Elnök, köszönöm egy nagyon érdekes javaslat. Mit mondott erről a raportőr? Igen. Mondjak igent, mielőtt a kollégák nem ismerik a tartalmat? Hát bizonyos kérdéseket nem tudtunk tisztázni, és az árnyék előadóknak se tetszik ez a dolog, de igen, hát alapvetően pozitív a hozzáállásunk, és az előkészületeket illetően nem akarjuk blokkolni a folyamatot, de azért van néhány kérdésünk az információs technológiai költségeket, illetően amire nem kaptunk válaszokat. Például rákérdeztem az épületgépészeti költségekre, aztán csak nem kaptam választ. Minden más számot a fejemhez vágtuk, de ezt nem kaptam meg, úgyhogy szerintem azért ennél kicsit jobban át kell néznünk. Elnök, a javaslatom az mindenki érzi, hogy jogos a raportőr álláspontja, és az árnyékelőadók is egyet értenek. És hogy a parlamentnek szüksége van ezekre a számadatokra. Úgyhogy a javaslatom, június 8-án szavazunk, ma elhalasztjuk. Egyetértenek? Nincs ellenvetés, akkor tegyük ezt és akkor le is járt a szavazási időnk, pedig alig szavaztunk ma valamiről. Mes chers collègues, je vous demande pardon. Kedves kollégák, elnézést kérek. Ellen kellett lennem egy ülésen az Európai Parlament elnökével, amelynek témája nem más volt, mint az Európai Stratégiai Befektetési Alapról szóló trialógus helyzete, állása, az orientáció, elnézés, hogy késtem. Ami a szavazást életi önök ezt ugye befejezték. Hol is tartunk? 14-es pont? Nem, azt is megbeszélték. Le, le, le budget rectificatif numéro 3, c'est vu aussi? A hármast is? A négyest is? a globalizációs alapot is? Akkor a 9-esnél tartanak? Az 5-ös számú költségvetés módosítási tervezet. Guardia szával következik. mondja je Elnök úr, lehetne a bizottsággal kezdeni? Parancsoljon, akkor a bizottság képviselő következik. Kázinyó asszony. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Valóban. A mai napon több költségvetés módosítási tervezettel kell foglalkoznunk. Örömmel mutatom be ezt a mostanit, az ötös számot, a migrációs nyomás kezelése a címe. Május 13-án a bizottság ezzel a témával együtt egy költségvetés módosítási tervezetet is elfogadott. Ez szignifikánsan megemelni az erre vonatkozó költségvetési sorokat. Az április 23-i tanácsülés következményeképpen. Konkrétan miről van szó? Először is a Triton és a Poseidon megerősítése, amelyet Olaszország és Görögország szervez, de más tagállamok is segítkeznek ebben a Frontexen keresztül koordinálja és finanszírozza ezt, az második dolog. Azoknak a tagállamoknak való segényújtás, amelyek első vonalban fogadják be, illetve a, a migránsokat, ide több minden tartozik, határellenőrzés, elsősegényújtás, harmadik, egy EU-s szintű terv megalkotása a migránsok esetében, azok esetében, akik harmadik országban van, a negyedik a visszafordítás, az ötödik pedig Észak-Afrikában és Afrika szarván különböző fellépések megszervezése. 18 millió euróról van összesen szó előirányzatban. A bizottság a múlt programokból megmaradt bevételeket is szeretné felhasználni. Ezért az ötös számú költségvetés módosítás tervezet összesen 75, 75 millió euróra rúg. Aztán egyéb bevételeket is megállapítottunk, ezáltal le lehet csökkenteni ezt a anyagot, ezt a számot. A Galileo programot nem fogjuk a meghatározott időre teljes mértékben megvalósítani. Jelenleg az a terv, hogy 2016 második negyedévében fogják aláírni a szerződéseket, ezért aztán 2015-ben bizonyos kötelezettségvállalók felszabadulnak. ez alapján költségvetés semleges lett ez a költségvetés módosítási tervezet. Aztán a különböző decentralizált ügynökségek, úgy látom Holmájára szóval elment közben. Elnézést. Tehát a decentralizált ügynökségek alkalmazatjairól azt mondanám el, hogy 22 plusz 22 plusz munkavállalója vagy alkalmazottja lesz majd az ügynökségeknek, például 16 a Frontex esetében. Végezetül hadd mondjam el még azt, hogy a bizottság számára mennyire fontos az, hogy mi hamarabb elfogadjuk ezt a költségvetés módosíti tervezetet, ez nagyon jó jel lenne a külvilág szem számára, a migrációval migráció problémájával mi hamarabb foglalkozni kell, a, biz, a tanács ezt felfogta, és nagyon pozitív volt a bizottság véleménye is erről, úgyhogy örülnénk annak, hogy a parlament is támogatna ezt a költségvetés módosítási tervezetet, hogy mi hamarabb meglegyen az új nyomások kezelésére szánt összeg. Köszönöm. Merci, madame. Köszönöm szépen, Guardia Szabalasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is a módosító költségvetési tervezet bemutatását. Ahogyan Kávényi asszony az előbb mondta, a parlament is érti, hogy miért kell ilyen gyorsan elfogadni ezt a módosító költségvetési tervezetet és mindent meg is eh, teszünk annak érdekében, eh, hogy eh, ez a tervezet elfogadásra kerüljön, hiszen a földközi tengeri menekült válság megoldásának egyik kulcsa. A júliusi plenárisre felkészülve már megkapta a bizottság ennek a tervezetnek az első változatát. Két fontos költséget tartalmaz. Ez igaz, hogy a Galileónak nem lesz szüksége erre a pénzre, úgyhogy ez észszerűnek tűnik, hogy úgy használjuk fel ezt a pénzt, hogy majd akkor, amikor 2015-től rendelkezésre áll, hogy aztán majd becsatornázzák azt a pénzt, amire szükség lesz. A bizottság eh, a jelszóra, a Frontexre hivatkozik, a eh, Frontexre. Inkább politikai forrásként tekintjük ezt, hogy a libebeli kollégáinknak fel tudjuk ezt mutatni, és hogy megállapítsuk, hogy ez vajon elégséges-e vagy sem. Nem zárjuk ennek a lehetőségét, hogy a jövőben nagyobb szükségletek merülnek fel. Ez egy nagyon előzetes tervezet. Persze még az ütemtervet, a módosítókat, stb. ki kell dolgozni, és remélhetőleg minél hamarabb el tudjuk fogadni, remélhetőleg júliusban de hát ez még nyitva áll. Hiszen lehet, hogy a libebeli kollégák azt kérik, hogy valamit mutassunk be, vagy módosítókat nyújtanak be. Mm, hogyha elfogadjuk az ötös dabot júliusban, és a hármas és a négyest is, hát ez nagy hír lesz. Egy kicsit tisztogatjuk akkor a dabokat felkészülve a következő évi költségvetési tárgyalásokra. És akkor az egyes dabot el tudjuk esetleg holnap fogadni, és a jövőbeli prioritásokra tudunk összpontosítani a következő tárgyalásokban. Si. Monsieur Depré. Köszönöm, Depré úr következik. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm a bizottságnak ezt a bemutatott magyarázatot. És én is egyetértek azt, hogy sürgősséggel kell kezelni ezt a kérdést. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire súlyos a probléma menedék, illetve migráció kérdésében. Ez egyértelmű. Milyen kérdésem azért lenne a bizottság felé? Elé, először is. Frontex. 26,8 plusz, millió pluszt kérnek, ez háromszoros annak, amiről beszéltünk. Ugye sokszor összehasonlítjuk ezt a Mare Nostrummal, ami havonta 9 millió volt, most viszont ennek a harmadát akarják erre költeni. De van még az évnek 7 hónapja, ez 42 millió számomra, vagy rosszul tudok számolni. Kérdésem, hogy milyen alapon, vagy hogyan számolták ezt ki. A Frontexet meg háromszorozzák? Aztán ott van a Triton, amihez hozzáadjuk még a Poseidont is. A Mare meg csak a Triton volt. nem, nem értem, hogy ebből a 26,8-ből hogy jön ki a háromszorozás. Szerintem itt valami nem kóser meger, a megerősítéssel egyetértek, de kérdéseket teszek egyébként fel, nem kritizálok, kérdéseket teszek fel. És figyeljünk majd oda erre, a, erre az ágazatra, mert ez egyre stratégiaibb. A Frontex, az Europol és a egyéb ügynökségek megerősítés, ez 24 munkahely, vagy poszt, tudván, hogy évente kell csökkenteni az EU-s intézmények alkalmazatainak számát. Ez most pontosan mit jelent? Ez ezen kívül van? Vagy ezen belül van? Vagy ezt hogyan fogják megindokolni? Mire a technikai megoldás? Ez plusz költséget jelent? És ez nyilván nem csak a plusz posztokból ered a két dolgot hogyan egyeztetik össze egymással? Egy harmadik tájékoztató jellegű kérdésem. Az EAZO-ban is lesz négy plusz poszt, ez egy menedékügyi hivatal. Van ehhez egy jogi alap, Elvileg az önök indoklása szerint ez az ember csempész hálózatok feltérképezésére és lebontására való. Ennek az ügynökségnek pedig nincs jogalapja ahhoz, hogy ezzel foglalkozzon, semmi közük hozzá. Ennek nem kritizálok, kérdéseket teszek fel. Elnök, a harmadik dolog, azt hittem én, hogy egy megfigyel, egy észrevétel volt, de ezek szerint egy kérdés volt. Holmár asszony. Nos, több úr a Libében már belekezdtek ebbe először is. Alapvetően üdvözlöm, hogy egyáltalán valami halad előre. A Common European Asylum System volt az első, ahol kezdtük, és akkor a finanszírozás nőtt. Egyrészt a különösen érintett államok kaptak segítséget, másrészt pedig egy úgynevezett resettlement scheme, egy újra letelepítési terv kap majd támogatást. De meg kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió Észak-Afrikát illetően, hogy saját menedékes rendszert építsen ki, vagy partvédelmi rendszert, az másképp néznek ki. Négy poszt az elzóban arra, hogy egész Észak-Afrikát lefedjék. Ugyan már ettől majd megijednek az emberkereskedők? Négy embertől? Négy ember Észak-Afrikába? Húha, ez aztán nagy lépés, hogy tényleg hal- tovább haladjunk ebben a kérdésben az Európai Unióban. Feltenném a kérdést a bizottságnak, mit gondolnak erről mert aztán lesz az úgynevezett redeployment pool eljárás, aminek a keretében pontosan ugyanezt a négy állást fogják elvenni. Hát akkor ez az első kérdésem. A második kérdésem az Európolnál három plusz állást hoztak létre, miközben az egész szervezet bűnözés, a terrorizmus és az embercsempészek nagyon-nagyon meg fognak ám ijedni, mert plusz három embert kapnak, és ez tényleg a szituáció hatalmas javulásához vezet majd Észak-Afrikában és az Európai Unióban. Na most már csak szarkasztikus tudok lenni a számok alapján, úgyhogy aztán az Európolnál esetleg egy állás is elég lenne? Nem, tényleg, föl kell tennem a kérdést az Európai Bizottság ezeket a prédikációkat komolyan gondolja, őrült nagy válság uralkodik, vagy most akkor már tényleg hogy akarják folytatni? Már csak szarkasztikus tudtak lenni. Az Európának 2011 óta mínusz 8 állása van, de legalább új központokat hozunk létre, amikhez nincs emberük. Megvan a technika, de nincs emberük. Vagy legalábbis nem tudjuk, hogy a technikát ki fogja kezelni. Az elszónál nem igazán különbözik a helyzet, úgyhogy fel kell tennem a kérdést. Ezeken a területeken tényleg változtatni akarnak, hiszen nagyon nagy a szükséglet erre. Ez a kérdésem a bizottsághoz. Ez az elszóra, a Frontexre és az Európolra is igaz itt is hatalmas változtatásokat kell eszközölni. És aztán a kérdésem, a bizottság készen áll-e arra, hiszen maguknak is embereket kérnek, készen állnak arra, hogy átszervezzék ezeket a helyeket? Tehát nagyobb vonalúak legyenek azokon a helyeken, ahol szükség van erre, ahol valós válsághelyzetet tapasztalunk. Merci, Madame Holmeyer. Köszönöm, Holmeyer asszony. Hogyha Európa foglalkozik bizonyos témákkal, de ezt nem kellő alapossággal teszi, akkor nem pont kritikát generál, ami rosszat tesz neki? Néha jobb semmit se tenni, se, semmit sem tenni, mert hogyha a hatékonyságot is veszélybe sodorjuk, akkor azok már már hagyjuk a vizet, akik Európa ellenesek. Gressle asszony következik. Monika, hogyha már a személyzetről beszélünk, akkor meg akartam kérdezni a főigazgató asszonyt, hogy ott hogy néz ki a főigazgatóságon a helyzet. Mert azt hallottam, hogy álláshelyeket kapnak az alelnökök, és akkor Erről minket mikor akarnak tájékoztatni? De hát az alapelképzelés az volt, hogyha 500, hogy 5%-os csökkentést eszközölnek a személyzetnél, úgyhogy ha valahol plusz személyzetet kéne, akkor legalább tájékoztatni illene minket. Köszönöm. Köszönöm. Látom, más nem szeretnek kérdést feltenni. Én viszont igen. Nem, van itt még valaki. Hali úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a bizottságnak ezt az információt. Úgy gondolom, hogy ez a DAB nagyon is időszerű, mivel a migrációs nyomás problémája annyira aktuális. Elsősorban ez az EU déli határaira hárul, és van ezzel kapcsolatosan egy kérdésem. Nem világos számomra, hogy pontosan hogyan eh, határozzák meg a külső határokon lévő országokat. Azokra gondolnak, akiknek külső határuk van? A pénzt hogy fogják eh, közöttük kiosztani? Amikor a migrációs folyamatokról beszéltünk, a mentesítési gyakorlat összefüggésében, akkor felmerült az a kérdés, és ezt feltettük az alapvető jogok ügynökségének és más ügynökségeknek is, hogy milyen kritériumok alapján kerül sor majd a pénzek kiosztására. Egyetértünk, hogy jelen pillanatban valóban támogatásra van szükség, többletfinanszírozásra, de ezt átfogóan elemezni kell, vagyis hogy hogyan oszlik meg majd ez a forrás a jövőben. Melyek azok a tagállamok a külső határokon, amelyek támogatást kapnak, és milyen kritériumok alapján? Alors peut-être que nous aurons une très bonne surprise. Lehet, hogy holnap lesz egy nagyon jó kis meglepedésük, mert eh, kiváló javaslatot kapunk majd a bizottságtól. Még lehet erről elmodozni. Egy kérdésem, tehát nekem is van egy eh, kérdésem a bizottsághoz, a Frontex ről, ugye a Frontex székhely Varsóban van, de Lengyelország és Frontex között nincsen még erről hivatalos megállapodás. Van valami tervben? Calvin asszony, kérem válaszoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Próbálok mindenre válaszolni. És természetesen szívesen küldünk részletesebb információt írásban is. Nézzük Ali úr utolsó kérdését. Hogyan lehet megszabni az, hogy kik a külső országok, hogyan ez bosszonyulni, ezt most nem tudok erre most válaszolni, a DG Home-ban lévő kollégákkal kell egyeztetnem, és majd írásban fogok válaszolni. Döpré úr kérdésére válaszolnék először. Majdnem 27 millióval kívánjuk meg támogatni a Frontex költségvetését, ezzel meg három szorozzuk a Triton és a Poseidon uh, költségvetését az év hátralevő részére. És megnövekedett a tevékenység tere is a Máren Ostromhoz képest. Ebben a költségvetésben azért van egy olyan rész is, ami 2016-ra vonatkozik. Erről is szívesen küldünk részletesebb információt. 2015 csak rész, egy része ennek az összegnek, és van egy van még egy része ennek a tevékenységnek az 2016-os. Ami az EASZ-ot illeti, milyen funkciói vannak, nagyon fontos az, hogy egyformán ellenőrizzük, ellenőrizzük Európa határait. Az ügynökség konkrét feladatköréről is szívesen küldök egy nagyon részletes információt. Holmájer asszony észrevételeire válaszolnék, illetve Kreszle asszony kérdéseire. I do uh, sense. Nos, úgy érzékeltem, hogy némi frusztrációval és iróniával beszélt Holmájer asszony az általunk javasolt határolt, illetve hogy ez mennyire nem arányos azzal, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk. Az európai költségvetés az, ami ebből kell jól gazdálkodni a szakértők tájékoztatása és szaktudás alapján, tehát mit lehet elérni 2015 végéig, vagy 2016 végéig. Persze, azzal kell dolgoznunk, amit az MFF jelenleg megengedett. Egyébként a 2016-os költségvetés tervezetben megtalálják majd mindennek a tükörképét, úgyhogy jó hírem van önök számára. Azt hiszem egyértelmű a mi fellépésünkből is, hogy ez számunkra is politikai prioritás. Ami a, különbség, ami a különböző ügynökségeket illeti, mi úgy gondoljuk, hogy az 5%-os csökkentésen kívül értendő öm, állomány növekedés megpróbáljuk a két költségvetési hatóság véleményét valahogyan közelíteni, de a véleményünk szerint ez az 5%-on kívül esik. De óvatosnak kell lenni, mert bizonyos ügynökségektől nem a migrációhoz kapcsolódnak a különböző kérések. Említette például, hogy kiberterrorizmus ellen való harc céljából kérnek ilyet az ügynökségek, ez nem, végül is ez nem tartozik a migrációhoz. Aztán belső folyamatok a bizottságban. azt mondja, hogy nagyon egy nagyon átfogó vizsgálatot végez a bizottságon belül. Az elmúlt években milyen folyamatokat lehetett megállapítani, hogyan, ezek a folyamatok hogyan kapcsolódnak a megállapított prioritásokhoz, a források átcsoportosítása nem sokára meg fog kezdődni, hetek, hónapok kérdése, menedék, alapok, hasonló kérdések van, van itt szó. Az ezzel foglalkozó főigazgatóságokat meg fogják majd erősíteni. Amiről tehát az elején beszéltem, még küldünk plusz információt, a Triton és a Poseidon megháromszorozása, hogyan lehet eldönteni, hogy hogyan osztjuk szét az alapokat, illetve az elszó feladatköréről. Köszönöm. Merci. Excusez-moi, mais je voudrais juste... Elnézést. Lenne egy kérdésem. Mi a helyzet a főtitkárral? Nem nagyon kaptam választ. Azzal kapcsolatban csak arra kaptam választ, amit Georgia asszony tesz, tervez. Tesz, mi a helyzet az egyéb kérdésekkel? Kelvin asszony? Holmár asszony? Okay. Igen. Ha már azt mondja, hogy a három posztot létrehozzák az Európorra, és a négyet az elszóra, és ezeket kiveszik a redeploymentből, akkor ez azt jelenti, hogy az Europol, az EUS, az EASO és a Frontexet kiveszik az 5%-os csökkentésből mert igazából azt mondták először, hogy az összes ügynökséget kiveszik, most meg csak ezt a hármat, akkor ez az összes személyzetnek a 0,01 század százaléka, úgyhogy ez a többi ügynökségek nem sokat használ, és a kifizetések területén sem. Uh, Monsieur le Président, ma question est un peu du même ordre. Elnök úr, hasonló kérdésem lenne, hogyha jól értettem Calvino asszony válaszát, az új feladatkörökre fognak kinevezni ö, új személyzetet, és ez kívül értendő az 5%-os csökken, csökkenése. Ez nyilván igaz a Frontexre, az Azora és az Európorra is. Ugye beszéltünk az Európai Parlament költségvetéséről is, a parlament a parlament munkatársainak számáról, nekünk is vannak új hatásköreink, kiberbiztonság, stb. Ön hasonlóan érvelne? Szeretném, hogyha erről biztosítana minket. Köszönöm, Calvino asszony, mindjárt válaszol, és utána meg lezárjuk ezt a pontot. Pardon? wanted to be on, I wanted to be on the speakers list. Vous voulez intervenir Monsieur Geyer Okay. Pardon. Also, die ganzen Fragen... Nos, Döpré úr és Holmeyer azt mondja, teljes joggal teszik fel ezeket a kérdéseket. Kicsit fokozhatom a dolgot. Kedves főigazgatóasszony, alapvetően azonban arról van szó, hogy ez az elképzelés, ez a redeployment pool, ahogy a bizottság ezt felfogja, hát igazából ez nem túl sikeres. Bizonyos okoknál fogva vannak olyan ügynökségek, amiknek még nőnie kell, azért, mert egyre több feladatot kapnak. Vannak olyan ügynökségek, akiknek a politikai szerepe nő, mert a válság ezt teszi szükségessé. A bizottság azonban továbbra is egy olyan megoldáshoz ragaszkodik, ami azt mondja, hogy az 5%-os csökkentés továbbra is az ügynökségek gyengítését okozza. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem fog így menni. Ezek abszurd dolgok, gyakran kapok ilyen leveleket ügynökségektől, olyan ügyekben, mint amit Holmeyer asszony, meg Depré úr említette. Folytathatjuk a történetet, de a költségvetési eljárásban ezzel az úgynevezett redeployment pool eljárással foglalkoznunk kell, mert nem működik. És az egyetlen intézmény, amely ragaszkodik ehhez, ez a bizottság. Mi a parlament nem akarjuk, a tanács azt mondta, hogy úgy, ahogy a bizottság az 5%-ot tervezi, ez nekik mindegy, ezt több tanácsi képviselő is mondta, de önök ragaszkodnak hozzá, és mindig, mindig hangsúlyozzák, pedig a realitás ellentmond ennek. Én nem akarom érezni a helyzetet, de én azt gondolom, hogy amiket itt hallottunk ma, példákat, azokat nagy figyelemmel kísérjük az ügynöksége 2016-os költségvetésében. És foglalkoznunk kell ezekkel a pontokkal. Bien, Madame Calvinio, vous... Calvinio asszony, bizonyára most megvilágít, megvilágít minket, de lehet röviden. Egyébként az ügynökségek alkalmazhatóinak számáról van pontosan szó. Just, uh, köszönöm szépen. Két uh, általános gondolatot szeretnék elmondani ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. Gressle asszony, elnézést kérek hogy nem válaszoltam a főtitkárságra vonatkozó kérdésére. A főtitkárság megerősítésére nincsen terv idén. Tavaly volt ilyen az új szervezés, szervezeti forma kialakítása során. A főtitkárságot megerősítették, hogy az új alelnököknek nyújtson szolgáltatást, akiknek nincsen alájuk rendelt igazgatósága. Ennyit mondanék el magyarázatként. Ami pedig az ügynökségeket illeti, az 5%-os csökkentés olyas valami, ami intézményközi megállapodás eredménye volt. Hogyha a parlament és a tanács más véleményre helyezkedett volna, a megközelítésünket módosítottuk volna, de van intézményközi megállapodás és az ügynökségeket eh, biztattuk ennek a végrehajtására, még nem eh, volt az intézményközi csoportnak újabb ülése. Eh, az új dátum június, vagy most már július, mindig kiebb tolják, amikor rákérdezek. Minden esetre, amikor az ügynökségekről beszélünk, holisztikus megközelítése van szükség, eseti alapú megközelítése a különböző körülmények figyelembevételével. Amit most javaslunk, egy adhok megközelítés, hiszen ez fontos prioritás jelentő terület. Meg kell erősítenünk az ügynökségeket, nettó erősítést javaslunk, ami nem elégséges, de legalább a többlet erőforrásokat előteremtené ez a költségvetésből. Úgyhogy ebben az esetben úgy gondolom, hogy a parlament irányába haladunk, az parlament felé mozdulunk el, és természetesen nagyon várom azt a vitát, amit az új költségvetés összefüggésében folytatunk majd erről a kérdésről. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Euh, Madame Guardia Zabal. Guardia Zabal asszonyon a jelentéstevő. Már mindent tud. Június 5-ig kell a módosítókat beadni.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 szolidaritási alap igénybevétel árvizek Romániában, Bulgáriában és Olaszországban. Muresán úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A DAP 3, DAP 4-ről már beszéltünk, és az ötös előtt eh, szerettünk volna szólni erről a jelentésről, hiszen ehhez kapcsolódik a DAP 3. Most szeretném bemutatni a jelentést. Ez a jelentés az első mobilizációs döntés a szolidaritási alap vonatkozásában 2015-ben Olaszországban, Bulgáriában és Romániában történt áradásokra reagálva. Az összérték a javaslat szerint 66,5 millió euró, 66 menne Olaszországba, 2 millió pedig Romániába az állami és a magáninfrastruktúra, a vállalkozások, magánszemélyek kárait érinteni, ez illetve 11 halál is volt. Ez az áradás 5 régióban volt, északi Olaszországban. Összesen 2,2 milliárd volt a károk mértéke, ez kevesebb, mint a 3,1 milliárd euró, amitől kezdve jelentős katasztrófa lenne a minősítés szerint, ezért regionális katasztrófának minősül. A bulgáriai kérelmet jogosnak minősítették regionális katasztrófaként, 78 millió eurót ítéltek meg, mint kárt. Itt 232 a határérték, ezért regionális katasztrófának minősül. Románia két érdeklődés nyújtott be, az egyik a tavaszi eredások miatt jelentős mm, természeti katasztrófa volt egy szomszédos országban, Szerbiában nevezetesen, ezért a bizottság javaslata az volt, hogy 2,5%-ot ítéljünk meg a teljes közvetlen kár összefüggésében. 66 millió eurót mozgósítanánk a DAB 4 alapján, és ahogy Gádia Ezabel asszony is elmondta az előadó, nagyon fontos, hogy ez, ezt a módosító költségvetést is minél hamarabb elfogadjuk, hogy az erőforrás, vagy a források elérjék a kedvezményezetteket kellő időben. Köszönöm. Merci, Monsieur Muresan. Yep. Muresan úr, köszönjük. Más nem kér szót. A módosítókat június 5-ig kell beterjeszteni? Igen. És 25-én, június 25-én szavazunk. Tízes jelentés, nem. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele, technikai segítségnyújtás, a bizottság kezdeményezése Döpré úr. Ezt elhalasztották. Jó, akkor 11-es pont. Lewandowski úrnak adom meg a szót. Thank you. Not much time, and this is a serious... Köszönöm szépen. Nincs sok időnk. Viszont nagyon fontos ez a makro ökonómiai téma, a struktúrás alapok és a kohéziós alap összekapcsolása. Én nem támogatom ezt az elképzelést, de a nettó befizetőknek tetszik ez az ötlet. Korábban csak a kohéziós alapokkal foglalkoztunk, most már minden alappal, a kohéziós alapról kötött egyességet, illetve a bizottság kiadott iránymutatásokat, de nem tér ki arra, hogy mi történik, amikor felfüggesztik a kifizetéseket olyan esetekben, amikor az excesszív deficit eljárás keretében a tagállam nem tud lépni. De arra tér ki, hogy a bizottság hogyan kérheti a programok újraprogramozását, és hogyan javíthatja a versenyképességet és a növekedési rátát. És ha ez nem valósul meg, akkor felfüggesztheti a tagállamok felé való kifizetéseket. Tehát Igazából én elég szkeptikus vagyok, és a kollégáim is, mert ez egy olyan jogalkotási javaslat, ami a Brussels knows best filozófiát követi, és ö, sikertelenségre ítéli, ítéli a nemzeti politikusokat, viszont ugyanakkor meg szükséges lépés. És végre előre mozdulunk, de szükség van még párbeszédre a tagállamokkal. A nemzeti reformprogramokra szükség van, és ezeknek több évesnek kell lennie. Nem szabad, hogy az európai szemeszterhez igazodjanak csak. Ez egy utolsó meneték megoldás, ezt óvatosan kell használni a bizottságnak azért, mert a kohéziós politika előre jelezhetőségét alááshatná. De természetesen a parlamentet itt be kell vonni, és 2017-ben a parlamentnek be kell számolniuk. Ez egy rövidebb verzió annak, amit el akartam mondani, de kifutunk az időben. Merci, Monsieur Lewandowski, merci. Köszönöm Lewandowski úr, köszönöm ezt a pontosítást, köszönöm, hogy ilyen röviden fogalmazott. Kére valaki szót? Senkinek sincs kérdése. Észrevétel, akkor majd visszatérünk rá. Utolsó napi rendi pontunk. Mikkel Berger képviselőbizottságot, jogász, Egy jelentéssel kapcsolatban kértünk plusz információt. Május 6-án vitattunk meg egy témát, olyan személyekről van szó, akik a, akik a, biz, a biztos kabinetjében dolgoznak. Tehát plusz munkatársak a biztos kabinetjében. La commission qui souhaite euh, un échange de vues, la parole est à Berger. Berzsé úr következik.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 advisor for special campaigns and public relations of the commissioners az Európai Bizottság tevékenységének elősegítése céljából a biztos hazájába. Elvileg van egy ilyen poszt, és szeretnénk ennek az indoklását meghallgatni, hogyha Berzsé úr ezt lehetővé teszi. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is elmondanám, hogy mi ennek az eszmecserének a jogalapja. Ez az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazottaira vonatkozó jogszabály, mely kimondja, hogy a különleges tanácsadók felvételéhez ki kell kérni a költségvetési hatóság véleményét, és, észre, és eszmecserét kell tartani ebben a témában, hogyha ezt kéri a költségvetési hatóság. Mindennek mi a célja? Ez egy nagyon régi döntés. 62 óta létezik ez a lehetőség. A célja pedig az, hogy a különleges tanácsadók és az Európai Unió normális munkavállalói közötti különbséget áthidaljuk. Tavaly egyértelművé vált, hogy különbözik a fizetése a szerződéses alkalmazottaknak, vagy egyéb alkalmazottaknak. Ez nem létezett, ez a különbségtétel a különleges tanácsadók esetében, ezért az elmúlt ciklusban az a döntés született, hogy a költségvetési hatóság ellenőrizhesse, vagy megvizsgálhassa, hogy megfelelő-e egy különleges tanácsadónak a fizetése. Az eszmecsere tehát kizárólag a fizetés mértékéről szól, nem más intézmények személyzeti politikájáról általában. 4K. Non, c'est, écoutez. Elnök. Hát akkor ennek nem túl sok értelme van, ugye? Kizárólag formális a dolog. Válasz. Igen, csak a fizetésről szól. Azt gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni. Elnök, hát az itt a furcsa, hogy a biztos arra kért egy külön tanácsadót, hogy abban az országban magyaráz, a saját hazájában magyaráz el a tanácsadó a bizottság politikáját. Furcsa ez így. Válasz. Hadd mondjak egy két-hárman dolgot. Először is. Miről szól a jogszabály? A bizottság belső szabályai szerint AD9-es, AD12-es, nem halljuk az elnök közbe szólását. Elnök, hát ez azt jelenti, hogy mindennek csak formális jelentősége van. Sok dolgunk van. Szerintem nem kéne most ezzel foglalkozni. Elnézést, hogy ezzel raboltuk az idejét, de megköszönjük ezt a választ. Jó, hát akkor ezzel nem nincs mit tennünk. Köszönöm. Döpré úr, koordinátorok, nem tudom, hogy ez válasz a kérdésükre. On n'a pas, comment voulez-vous qu'on se fasse une opinion sur le Hogyan alakítsunk ki véleményt a fizetés mértékéről, amikor így írják le ennek a posztnak a természetét? Remélem azért ezzel választottunk a koordinátorok kérdéseire. A napi rend végére értünk, van-e más kérdés? Nincs. Akkor köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm a bizottságnak is. Holnap lesz egy nagyon fontos gyűlésünk, mert megismerjük a 2016-os költségvetés tervezetet, ahogy ezt a bizottság elképzeli. 10 órakor kezdődik, igen, holnap délelőtt 10 órakor itt. No. Nem, nem itt. Túl egyszerű lenne. Bien, bonne soirée! Kellemes estét kívánok mindenkinek!